ezt a kérvényt a jogi bizottsághoz továbbítjuk. Még egy információ. Módosító indítvány érkezett egy második olvasatbeli jogszabálytervezethez, és az ezzel kapcsolatos információt megkaptalálják a Science Indirect lapon. Ez a módosítás elfogadottnak számít, ha csak az ismertetés után 48 órán belül legalább 40 képviselő nem kéri erről a szavazást. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ezek lettek volna az elnök közleményei, és akkor rátérhetünk a tulajdonképpeni ülésre, illetve a napirend elfogadására. A napirendet az elnökök értekezlete a csütörtökű ülésén szeptember 10-én elfogadta. A eljárási szabályzat 137. cikkével összhangban, és ez a napirend ismert is önök előtt, hiszen megküldtük önöknek azt. Mint látják, nagyon fontos kihívásokkal szembesülünk. Az elmúlt héten a biztosok meghallgatására is sor került, így ma már a szavazás következik mindezekről a kérdésekről. Holnap a politikai és technikai elvekről szeretnék beszélni, amelyeket alapvetőnek fogok tartani a következő két és fél évre be fogjuk mutatni a bizottság választási programját, erről is szó esik majd, utána pedig a delegációkról esik szó, a G20-as csúcstalálkozó előkészítése is a napirenden szerepel, a ö, tanács javaslatot tett a 2010-es költségvetésre, de egyéb fontos pontok is szerepelnek a napirenden, így az meglehetősen zsúfolt lesz. Akkor most pontról pontra szeretnék végigmenni a napirenden. Mindjárt rátérek a tulajdonképpen én napirendre. Először csak a nagyobb kihívásokra szerettem volna felhívni az önök figyelmét. Hölgyeim és uraim!